Bien. Euh, oh, Ça sonne un peu creux, mais bon. Je pense que minutes, c'est bien, hein? Jó, hát azért 5 perc, az talán legyen elég. Itt vannak a jó tanulók. Úgyhogy akkor kezdjük meg a munkát. Kezdjük a napi rendel kapcsolatban nincsenek ellenvetések, nagyszerű, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és nincsenek az elnöknek vagy az elnökségnek bejelenteni valói. Az elnök asszony sajnos nem lehet itt. És így aztán rögtön rá is térhetünk az első napi rendi pontra, ami különböző irányelvekre vonatkozik az infrastruktúrák biztonságával kapcsolatban. Közúti infrastruktúrákról van szó. Ájútó asszonynak adom meg a szót. Proposition, alors, madame la rapporteure, vous avez la... Öné a szó. Grazie, presidente. Köszönöm szépen és köszönöm a kollégáknak is, akik itt vannak. Sajnos a hétfő délutáni ülések, azok hát nem finoman szóval nem a leghatékonyabbak. Na, Először is azt szeretném elmondani, hogy a szöveg ütemterve nagyon gyors. Én remélem, hogy ezt meg is tudjuk őrizni, már csak azért is, mert a végén tartunk már a jogalkotási ciklusnak, tehát nekünk parlamentként is az a legjobb érdekünk, hogy minél hamarabb el tudjuk fogadtatni a biztonságra vonatkozó új normákat mert a biztonság fontos az infrastruktúrák területén. Ezt egyébként az emberek, a közvélemény is kéri, de alátámasztják az Eurostat adatai is, hogy erre igény van. Ami az általános megközelítést illeti, a közúti biztonságra vonatkozó a helyzet javulása lassul, Éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon is sürgős az, hogy az irányelvet felülvizsgáljuk, és minden bizonyal ez egy jó lépés is ahhoz, hogy a közúti infrastruktúrák állapotát javítsuk, azon keresztül is, hogy a tagállamok eljárási folyamatait javítjuk. A bizottsági eredeti javaslat szerintem jó kiindulási alapnak tekinthető, főként a hatáskörök kiterjesztése szempontjából, tehát nem csak a TEN tízes hálózat, hanem az autópálya hálózatra is kiterjesztenénk mindezt proaktív megközelítés keretén belül, főként a kockázatok felmérésében, és fontos reaktív megoldásokban is gondolkodni azért. Ami az infrastruktúrák biztonságát illeti, a horizontális és vertikális jelzőtáblák, illetve a kiszolgáltatott személyek tájékoztatása meg kell erősödjön, ezt ösztönözni kell ezt a rendszert, és a definíciókat is javítani kell, a konnektivitás javítása, az interoperabilitás javítása szempontjából, itt főként az automata gépjárművekre gondolok, illetve az intelligens hálózatok kialakítására. Ezen felül az eredeti szöveghez képest minden bizonyal lesznek módosításaim, amiket majd a következő hetek során fogok beterjeszteni. Egy másik kérdés, ami egy kicsikét a célhoz kötődik. Az irányelv címe azért kicsit csalóka, mert főként a közúti biztonságra vonatkozik, miközben a cím alapján másra gondolnánk, vagyis mindazokra az ellenőrzésekre is vonatkozik ez, amelyen keresztül javítani lehet a gépjárművezetők biztonságát. Ugyanakkor a stabilitás, az infrastruktúrák stabilitásának kérdésében nincsen megfelelő javaslat, pedig ez fontos lenne, ezt láthattuk különben sajnos az olaszországi szörnyű események kapcsán is. Ezt a kérdést tehát a részemről úgy szeretném megközelíteni, hogy olyan elemeket is beépítek, amelyek révén infrastruktúrális ellenőrzéseket is lehet végezni, főként az épületek, alagutak, illetve hidak biztonságának ellenőrzése szempontjából. Tehát meg kell erősíteni az oda, tehát jobban oda kell figyelni a gyalogosokra és a biciklis közlekedőkre, és az úttakat úthálózatban kell elképzelni. Ezen kívül szeretném jobban bevonni az érintett feleket a közúti biztonság rendszerének kialakításába, egy önkéntes alapon való a információszolgáltatást bevetnénk, a felhasználók ebben részt vehetnének, és ezen keresztül meg lehetne előzni nagyon sok balesetet. És ezt a megítélés szempontjából szeretnénk alkalmazni. Ezen kívül pedig nagyobb átláthatóságot szeretnénk biztosítani az úthasználók számára, akár online, akár az utak mentén is ilyen jelzőtáblákat kellene kitenni. Köszönöm szépen, és várom a hozzászólásokat. Merci, Köszönöm szépen, Ajutó asszony. Schmidt asszony nincs itt. Deli úr. Esetleg hozzá kíván szólni? Hiszen ön van itt egyedül a néppárt részéről. Not a thing else uh, uh, you. you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen most kérdezett Schmidt asszony asszisztense, vagy kért az asszisztense, hogy ugorjak be helyette, mert nem tudott ma eljönni. Nos, felolvasom, amit kaptam. Ilyen hírolvasó minőségben leszek ma itt. ha a dosszió céljáról beszélünk, abban egyetértünk, hogy mindenkinek mindent meg kell tenni a saját hatáskörén belül annak érdekében, hogy javítsuk az közúti biztonságot. Sokat javult egyébként ez az utóbbi évtizedek során, az EU fellépései révén. 2001 és 10 között a közúti balesetek aránya 43%-kal csökkent, és további 19%-kal 2010 és 16 között. De 2016-ban még így is 25 ezernél több ember halt meg az EU útjain. Ha a szubszidaritás és felelősség kérdését nézzük, akkor a közös cél megvalósítása nem feltétlenül azt jelenti, hogy az EU-nak kell mindent megoldania. Végül is az emberi életek, az emberek mindig fognak hibákat elkövetni az EU-tól függetlenül is. Ez egy felelősségi lánc, ahol mindenkinek megvan a maga felelőssége. Az a lényeg, hogy elkerüljük a súlyos, halálos beleseteket, és olyan kereteket teremtsünk, amelyek között még az emberi hibával együtt is csökken ezeknek az aránya súlyossága. Ehhez kell egy hálózatos útfigyelő monitoring rendszer, de lesznek még emberek, akik berúgnak eztán és, és úgy ülnek volához, vagy fáradtan vezetnek, ezt nem lehet kiküszöbölni, de mindegy ezért, hogy ki ö, ö, szabja meg a szabályokat, hogyha az egyének nem tartják be őket. Ö, de az is igaz, hogy a halálos balesetek csak 8%-a csak eh, történik az autópályákon, mert ott ugye hát nincsenek gyalogosok, meg eh, kereszteződések, meg eh, biciklisek. Még mindig az autópálya a legbiztonságosabb közlekedési modalitás, és ezért ösztönözni kéne az embereket arra, hogy használják az autópályákat, ahelyett, hogy a kétirányú országutakon közlekednek, amelyek sokkal veszélyesebbek. A közlekedés biztonság szempontjából ez is egy fontos tudatfejlesztési feladat lehet, és hát persze szabályozási feladat. Ami pedig az irányelv hatáját illeti, a néppárt támogatja, hogy az útjelzések további harmonizációja megtörténjék, és az autonóm gépjárművek és autonóm tehergépjárművek elő, minél előbb elfoglalhassák helyüket. Ezek biztos, hogy biztonságosabbak, mint a jelenlegi ember által vezetettek. Az autonóm gépjárművek persze csak akkor lesznek biztonságosak, hogyha egységes az út jelzések rendszere, amit ezek a számítógépek tudnak olvasni, és Ez viszont egy közvetlen konkrét feladat lehet, hogy elkezdjük az autonóm autók számára kiépíteni az úthálózatot. Ezzel kapcsolatosak lesznek a módosítóink is. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen az SND nevében. Senki? Jó. Akkor Demesmaker képviselő következik, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a jutó jelentéskészítőnek ezt a tervezetet. Úgy gondolom, hogy jó a hangneme ennek a jelentésnek, a közlekedés biztonsága mindannyiunk számára eh, elsőséget élvez, főleg számunkra. Örülhetünk annak, hogy az európai utakon a halálos ártok száma közutakon csökkent, de azt láthatjuk, hogy egyfajta stagnáció tapasztalható az elmúlt években. Emiatt el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehetne ezt javítani. Egyetértek azzal, hogy a közúti infrastruktúrát az új fejleményekhez kell igazítanunk, az új fejlemények gondolok itt az új technológiák kifejlesztésére, az új közlekedési eszközökre, arra, hogy állandóan változik a autóval közlekedők igénye. Sokkal hatékonyabb monitorizásra, jobb karbantartásra van szükség a közutak esetében, és véleményem szerint nem lehet elég figyelmet szentelni a gyenge közúti felhasználókra. Úgy gondolom, hogy a, óvatosnak kell lennünk a túlszabályozással, a földrajzi különbségek, a klimatológiai különbségek az egyes tagállamok között, az egyes régiók között különböző igényeket vetnek fel. Például a közlekedési jelzéseket igazítják néha a helyi közlekedési kockázatokhoz, igényekhez, és erre is mindenképpen gondolnunk kell. Végezetül amellett lennék, hogy mindenképpen koncentráljunk a TNT, a TNT hálózatokra, ezek nagyon fontosak. Nagyon fontosak lehetnek ezek a közlekedés biztonsága, illetve ezen utak jövőbeli léte szempontjából is. Szívesen szeretnék benyújtani majd módosítókat, és hiszen minden halálos áldozat a közúton egy szörnyű emberi dráma, és nem pihenhetünk addig, amíg nullára nem csökkentjük a halálos közúti áldozatok számát. Köszönöm szépen, Demeszmaker úr! Az ALDE következik. Köszönöm szépen! A kollégám nevében jövök, és megkért engem, hogy a következőket olvassam fel. Bizottsági javaslaton dolgozunk az infrastruktúra biztonság növelésére irányuló irányelv tervezettel kapcsolatban. Ez arra vonatkozik, hogy az európai úthálózaton csökkentsük a közúti balesetek számát, és főként a legkiszolgáltatottabbakat védjük. Szeretnénk javítani a közbiztonság, közúti biztonságot és a az egymáshoz, tehát az összekötött és automatikus rendszerek beépítésén keresztül is megkívánjuk ezt tenni, nem csak a TEN 10-es hálózaton keresztül, hanem ennél tovább menve. Ugyanakkor, hogyha a hatáskört tovább akarjuk bővíteni, az azért negatívan érinteni az arányosságot, úgyhogy nem gondolom, hogy erre szükség lenne, nem kell a hatáskört kiterjeszteni, inkább egy megfelelő hatásvizsgálatra van szükség a jelentés kapcsán. Ezen kívül pedig fontos az, hogy ne legyen további bürokratikus teher és munkák megkettőzését elkerüljük különböző kérdésekben, és ugyanakkor támogatom az új technológiákra vonatkozó részt, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönöm, Meissner asszony. Szerintem senki más nem akar hozzászólni a frakciók nevében, ugye? Jó. Akkor... Elnézést. Igen. Dominik feltehetek még egy kérdést. El kell mondjam, hogy a dossziét nem tudtam jól átolvasni, de kíváncsi lennék arra, hogy milyen kapcsolat a közlekedési infrastruktúra és a sofőrök oktatása között, mert minden tanulmány azt mutatja, hogy az emberi hiba fontosabb a közlekedés biztonsága szempontjából, mint az infrastruktúra. A kérdésem a tisztelt jelentéstevő irányába az, hogy figyelembe veszik -e ezt a vita során, vagy én itt igazából egyedül szólok fel emellett. Igen, természetesen ettől függetlenül az infrastruktúrákra kell odafigyelnünk, és azért persze van kapcsolat az infrastruktúrák kérdése és a biztonság között. Amikor biztonságról beszélünk, akkor a kettő egymást kiegészíti, egymást megtámogatja, nem mindegy az, hogy milyen stílusban vezetünk. Aztán persze majd még visszaadom a szót a jelentéstevőnek, de elmondanám a saját véleményemet is. Előtte azonban még a bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, képviselők. Először is köszönöm a, az intenzív támogatását a céljainknak. Azt ugyanis, hogy drasztikusan szeretnénk csökkenteni a közúti halálozás és súlyos balesetek számát. Emlékeztetésül érdemes mindig elgondolni, hogy honnan hová tartunk, de még sok fejlődés után is több, men, több mint 5000-en halnak meg évente az utakon, naponta majdnem 20 És ezeknek a családoknak, hátramaradott rokonoknak ez súlyos veszteség. Örülök, hogy a Trump bizottság felkarolta az ügyet. Az a cél vezérel minket, hogy nullára csökkentsük a közúti halálozások számát 2050-ig. És ehhez egy úgynevezett safe shift system megközelítést akarunk bevezetni, ami persze továbbra sem független teljesen a gépjárművezetőktől, de az infrastruktúra jobbítása révén próbál eredményt elérni. A harmadik mobilitási csomagban, amelyet a bizottság 2018 májusában mutatott be, már egy holisztikus elképzelés körvonalazódott, és ezt próbáljuk tovább folytatni. Az infrastruktúra az az eleme a csomagnak, ahol a legtöbb eredmény érhető el. Állítólag a halálos balesetek egyharmada valamilyen infrastruktúrális hibára vezethető vissza. És ezért a meglévő irányelvet szeretnénk módosítani négy területen. Az első ilyen terület a az infrastruktúrák biztonsági menedzsmentjének átláthatósága, követése, ellenőrzése. Ez eddig is feladat volt, de mégsem eléggé informatívak a statisztikák, és különösen nem történnek meg a follow-up intézkedések, miután kiderülnek a hibák. Új gyakorlati eljárást szeretnénk bevezetni, amely az egész úthálózat, biztonságát kívánja emelni minden egyes már a balesetek megtörténte előtt szeretnénk megvizsgálni az odavezető körülményeket és potenciálokat. Minden első ö, rangú úton egységes jelzésrendszert kívánunk bevezetni. A vita során két fő vita témánk volt. Annak nagyon örülünk, hogy az útjelzések egységesítését önök is támogatják. Ez elengedhetetlen, hogyha azt akarjuk, hogy az automatizált és autonóm közlekedés beinduljon. Ma is vannak már autonóm rendszerek, de ezek csak alrendszerek, meg segítő rendszerek, amelyek a gépkocsi vezetőket segítik, mint például a sávtartási automatika, vagy amelyek olvassák a táblákat, de ezt ki lehet még jobban terjeszteni, és teljes körülvé tenni. Ha magasabb szintű lesz az automatizáció, akkor mindenki azt mondja, hogy a következő évtized alatt ez a technológia százszázalékosan elterjeszthető. A másik problémakör, hogy a TEN-T e hálózaton túlmutatóan szeretnénk fejleszteni ezt a rendszert. Nyilván a legnagyobb utakat egységesíteni kell, ez nem is kétséges, de hogy milyen szinten megyünk le az egységesítésben, az már kérdéses. A tenté hálózatról beszélnek egyesek, mások minden autópályáról, mások pedig még az autópályáknál rendű utakra is kiterjesztenék azt. A TEN-T rendszer elemei ma is a legbiztonságosabbak Európában, de ők sajnos csak az össz út taknak a 4%-át teszik ki. A legtöbb halálos baleset az elsőrendű utakon ö, történik, és ezek 40%-áért felelősek a halálos baleseteknek ezek az utak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ne csak a legnagyobb autópályákon legyen ez az egységes jelzésrendszer, hanem legalább az elsőrendű utakon is. Köszönjük az előadónak a tervezetet. Úgy érezzük, hogy az általunk javasolt dolgokat mélyíti el a szöveg, egyetért velünk az útjelzések tekintetében, és azt is vizsgálja az önök szövege is, hogy hol, mennyiben terjeszthető ki a jelzések egységesítése. És az átláthatósági követelmény, a polgárok tájékoztatásának követelménye is, illetve önöknek is fontos, hogy az úthasználók ö, jobban tudják, hogy hol, milyen típusú úton mennek, mit remélhetnek. Reméljük, hogy ezeket a közös érdekeket szépen ki tudjuk majd közösen bontani. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az önök bizottságának a figyelmét. Ajutó asszony is az előbb erről beszélt, hogy a tagállamoknak kötelessége a hidak és alagutak karbantartása. Szeretnénk, hogyha ez így lenne tényleg, ha ezeken a helyeken baleset történik, az általában súlyos és nagy baleset, és itt meggondolandó lenne, hogy a kompetenciák, felelősségek mennyiben adhatók oda százszázadékosan a tagállamoknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Merci, Madame Köszönöm szépen. És most megadom a szót Ájútó asszonynak, ő fogja lezárni a vitát. Köszönöm szépen a kollégáknak, és köszönöm a bizottság képviselőinek is a meggondolásokat. Vanda úr már nincs itt sajnos, pedig neki válaszoltam volna a megjegyzésével kapcsolatban. Hát egyértelmű az is, hogy a humán faktor tényleg nagyon fontos, és hozzá is járul a balesetekhez természetesen ennek az irányelvnek a hatáján kívül esik, de mégiscsak mindaz, ami infrastruktúrális szinten garantálja a biztonságot, az azt is jelenti egyben, hogy csökkentjük a közúti helyzeteket, vagy balesetveszélyes helyzeteket, és ezen keresztül a balesetek elkerülését tudjuk ösztönözni. Az infrastruktúrák szempontjából is fontos ez. Ami a hatáskört illeti, számomra igen fontos mindez. Nagyon fontos nekünk a biztonság infrastruktúrája, Természetesen a bizottsági eredeti javaslatban mindez nem szerepelt, de azért ez mégiscsak egy jó lehetőség arra, hogy később is hatékony munkát tudjunk végezni. A tagállamokat is be kell vonni ebbe a folyamatba, és mindenkinek olyan felelősségi köröket kell adni, amiknek a révén el lehet kerülni majd a jövőbeli baleseteket. Október 24-én jár le a módosítások beterjesztésének határideje, nagyon rövid az idő, de hát remélem, hogy azért majd sikeresek leszünk. Köszönöm. Nos, hát akkor a módosítások beterjesztésének határideje október 25-12. Jó, akkor nagyon jó, jól haladunk, mehetünk tovább. Talán fél ötkor be is fejezzük. Meg ráadásul általában egy csomó még elismernek, és egyre kevesebben fognak hozzászólni. Nos, hát látom, hogy Krisztint érdekli mindez, de akkor nem is várunk tovább. Most pedig a regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap témája következik, a jelentéstevője a szó, Rövó Dálon asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Nos, hát a jelentéssel kapcsolatban jó nagyjából száz módosítás érkezett, és ez vonatkozik a következő programozási időszakra, mind a kohéziós alap, mind a regionális fejlesztési alap tekintetében. Úgy látjuk, hogy a prioritásainkat figyelembe veszi a rendszer, és meg vagyok győződve arról, főként az első árnyékjelentéstevői találkozó után, amire már sor került a múlt héten, és éppként nagyon pozitív volt, szerintem sikerül majd jó kompromisszumokat kialakítanunk. Ami a tematikus koncentráciát illeti, bizonyos képviselők a tematikus kérdést nagyon fontosnak gondolják, mások azt gondolják, hogy nem is kell a bizottsági javaslathoz hozzányúlni ebben a kérdésben. Most a különböző megközelítések megvizsgálása után, és a jelentés tervezet bemutatása, és az arra való reakciók kapcsán én szerintem jó kompromisszumot tudunk majd elérni. Az egyes számú politikai célunk egy intelligensebb Európa megvalósításának érdekében, ez a digitális világra is vonatkozik, és nagyobb mozgásteret tudunk majd biztosítani a helyi önkormányzatoknak. Új politikai célok, például a hármas célkitűzés, a nagyobb konnektivitás, vagy a négyes, a szociális Európa mm, mint célkitűzés érdekében. Az első eszmecserénk nagyon pozitív volt, tovább folytatjuk majd a munkát az árnyékjelentéstevőkkel, a Strasburgi héten, jövő héten újra találkozni fogunk, és szerintem jó jó javaslatokat tudunk majd a Transzakbizottság részéről benyújtani. Köszönöm. Ez egy optimista javaslat volt, nem tudom, hogy Déli úr vagy más kíván a néppárt nevében ehhez valamit hozzáfűzni. Nem, mindenki elégedett. vagy még nézegetik az papírjaikat. Monsieur Deli, vous avez la parole. Deli úr, tessék! Elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy most megint egy kollégát helyettesíthetek, most Claudia Montero asszonyt, felolvasom az ő üzenetét is. A kohéziós politika az EU-ban nagyon fontos beruházási eszköz, de a bizottság által javasolt csökkentések a következő időszakra vonatkozóan további szakadékok kialakulását okozhatják a legkevésbé fejlett régiók és a gazdagok között. Fontos lenne, hogy a regionális és fejlesztési alapok és kohézió továbbra is csökkentsék az Európai Unió belüli különbségeket. Az előadó, vagy az árnyék előadó támogatja aznak a lehetőségét, hogy a beruházásokat például az autonóm térségekben támogassuk. A 347-es cikk értelemben, értelmében 9 olyan autonóm régió van az Európai Unióban, ahol a strukturális problémákat az EU segítségével meg lehetne oldani, főleg a strukturális alapokhoz való hozzáférés révén. Ehhez módosítani kellene a jelenlegi szabályokat, a beruházás támogatási eszközeinket modernizálni kellene, és függetlenül a vállalkozások méretétől támogatást kéne adni. A 9-ből 8 sziget, és ezek az intézkedések kifizetődnek többszörösen az ilyen régiókban. Az autonóm régiókra vonatkozóan a hármas cikket nem szabadna alkalmazni, az a gazdasági és szociális kohézió csak akkor jöhet létre, hogyha a legkevésbé fejlett régiókat támogatja meg az EU. Negyedik pont, amelyek a regionális fejlesztési alapokból részesednek, azok a régiók számára is rugalmasabbá kellene tenni a szabályok alkalmazását az egyes, kettes célkitűzések tekintetében a rugalmasság azt jelenteni, hogy ezeket a pénzeket célzott célokra rugalmasan fel lehet használni, ha szükség van rájuk. Lehetne persze kijelölni egy tematikai koncentrációt, egy minimális projektméretet, ugyanakkor cserében kevesebb szabályozást és bürokratikus akadályt kéne ezek útjába gördíteni a regionális fejlesztési alap és a négyes cikk és kohézió ötös cikk vonatkozásában támogatnám ha az egyszerűbb rendszert, az a repülőtéri infrastruktúra építésének támogatását is. Volt már egy előadói egyeztetés a érdemi kérdésekről, a következő jövő héten Strasbourgban lesz, ezt kívánta Montero asszony nekünk elmondani. Merci, monsieur Deli. Köszönöm szépen, Deli úr. Úgy látom, hogy egy kivétellel senki nem kíván felszólalni, az ALDE képviselőjének azonban még megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Megint én vagyok az. Te... Most Pável Telicska nevében beszélek, és én is felolvasok. Talicska úr köszöni a tervezetet, és elnézést kér, mert nem lehet itt. Nagyon rövid lesz a megjegyzése, mert támogatja a jó javaslatát a jelentéstevőnek, és pontosan ezért nem is nyújtottak be. Sok módosítót támogatja a jelentéstevő azon elgondolását, hogy a különböző cégkezdésekben jobban támogassák a közlekedési kezdeményeseket. A közlekedést csak a konnektivitással kapcsolatban említik meg, pedig meg kellene említeni ezt a tiszta energia átállásban is. Nagyon fontos a tiszta mobilitás, és nagyon fontos az is, hogy a fenntartható mobilitás is bekerüljön mindenbe. Tericska úr néhány módosítót benyújtott, hogy a monitorozást, a nyomonkövetést lehessen javítani, és várja a találkozókat az árnyék jelentéstevői találkozókat. Van egy olyan javaslata a jelentéstevőnek, amelyet Tericskó nem ért egyet, ez az ERDF alkalmazása a gödülő állomány támogatására. Itt eh, Talicska úr nem tudja támogatni a kompromisszumot. Köszönöm szépen! Bien, merci, euh, Madame Meissner. Köszönjük, Meissner asszony. A zöldek részéről a asszony esetleg? Hm. És a Güje részéről sem kíván senki felszólalni? Senki. És a bizottság kíván újra megszólalni? Ja, elnézést nem láttam. Parancsoljon. A bizottságnak megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Három rövid megjegyzésem lenne a véleménytervezettel kapcsolatban, amit köszönök az előadónak. Először is az érdemi kérdések vonatkozásában a bizottság kettes cikk a specifikus célok és a négyes cikk a hatály ö, tekintetében tett javaslatokat. Megpróbáltunk a 2014-20-as időszakból tanulságokat levonni, és a célokat úgy kijelölni, hogy ezekkel a tanulságokkal összhangban legyenek. Ez azt is jelenti, hogy mi is a rugalmasságot támogatjuk, a programozás szintjén, hogy elkerülhetők legyenek azok a helyzetek, amelyek a 2014-20-as időszakban előfordultak, és úgy végződtek, hogy deskriptív listák születtek a tartalmakról általánosságok szintjén, és nem rövid távú konkrét célkitűzések. Második gondolatom, azzal kapcsolatos, hogy a tematikai koncentrációval mit kívánnánk elérni. Sok vita volt már arról, hogy a tematikai koncentrációt alkalmazni kell -e a tagállamok szintjén, mint ahogy ez most van, vagy a régiók szintjén csak. A bizottság úgy gondolja, hogy a tematikus koncentráció százalék arányának növelése nemzeti szinten több rugalmasságot enged, meg a regionális szintnek is. Mert nem minden régiónak kell egyenként megfelelni ezeknek a százalékoknak, mint most, hanem a tagállamon belül eloszthatják egymás között ezeket az arányokat. Tehát ha nemzeti szinten szabjuk meg ezeket a szükséges mércéket, akkor a régióknak több szabadsága lesz. A második alterülete a tematikus koncentrációnak az, hogy az EU kiadásait az EU fő prioritásaira szeretnénk felfűzni. Ezek pedig a klímaváltozás elleni harc és az innováció. A javaslatban van elég rugalmasság ahhoz, hogy más területek is pénzhez juthassanak, tagállami prioritásoknak megfelelően, de az EU szintjén, ha azt akarjuk, hogy a nyeresség, a haszon a legkoncentráltabb legyen, akkor ezt a fő, két fő prioritást kell érvényesíteni elsősorban. Végül pedig a koherencia szempontjából, az EU prioritásokkal való összhang szempontjából a hatos cikkben arra törekszünk, hogy megfogalmazzuk, hogy mik a negatív prioritások, tehát hogy mit nem akarunk a hatos cikk írja le például, hogy az EU ö, közös megközelítésre a hulladékkezelés vagy broadband területén hogyan sérült a korábbi időszakban, és hogyan lehetne ezeket a sérüléseket, ugyanígy egyébként a repülőtéri infrastruktúra építés támogatásának tanulságait is idevéve orvosolni. és egységes nyilatkozatot akarunk ezzel a javaslatunkkal ezen ügyekben is tenni. Merci euh, beaucoup à la commission. Köszönjük szépen a bizottságnak. Ha megfelel, akkor Devonte asszony, tessék, parancsoljon. Köszönöm. Azt szerettem volna elmondani, hogy nagy részben egyetértek az elhangzottakkal, Sőt, igaza van a jelentéstevőnek, és én is szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy regionális irányba kellene elindulni, nem nemzeti irányba, főként a prioritások meghatározása kapcsán. Az európai valóság nagyon különböző képet mutat a különböző tagállamokban, de akár regionális szinten is nagyok az eltérések, úgyhogy az alapoknak is ezt a megosztottságot kellene tükröznie. Ami a közlekedési kérdéseket illeti, szerintem nem jó az, hogyha a regionális reptereket mm, büntetjük, mert hát bizony itt is a kevésbé jól ellátott területekre kell odafigyelnünk, és ráadásul ezen keresztül csökkenteni tudjuk a nagy repülőterek forgalmát is. Szerintem a különbségeket kell figyelembe venni, egy jobb ellátottságot, hálózatban való gondolkodást kell támogatni, és a nagyforgalmú területeken pedig csökkenteni kell a forgalmat. Úgyhogy szerintem a regionális reptereket mindenképpen érdemes lenne támogatnunk, és minél nehezebb helyzetben vannak a régiók, annál inkább támogatnunk kell őket, nem csak az ultraperiférikus régiók terén, hanem máshol is, mert ez növekedéshez, turizmus ösztönzéshez vezet, és Egyrészt természetesen lehet a számvevőszék által megjegyzett kérdéseket is figyelembe venni, de ugyanakkor nekünk a turizmus kérdéseit is támogatnunk kell, vagyis a minél távolabbi régiók támogatása révén a fejlesztésre szoruló régiókat fogjuk megtámogatni, és olyan gazdaságot tudunk létrehozni ezeken a területeken, amely hosszú távon is fontos lehet, hiszen a turizmus a harmadik legnagyobb iparág Európában. Köszönöm, de mondta asszony. És most Rövondán Lón asszony következik a lezáráshoz. Köszönöm szépen. Valóban az árnyékjelentéstevők, zöldek, és a GUE sem voltak itt, a részéről sem voltak itt, mégiscsak nagyon konstruktívnak mondom ezekkel a frakciókkal is az együttműködést, és hát nagyon sokan utaltak arra, hogy a parlament számára igen fontos az, hogy a régiók is ráhatással legyen, lehessenek a javaslatokra nem csak a rugalmasság kapcsán szólhatnak ebbe bele. Ez a legfontosabb számunkra, európai parlamenti képviselők számára együtt kell működnünk a régiókkal, és ezért az Európai Régiók Bizottságával is együtt kell működnünk. Köszönöm, és ezt továbbra is támogatni fogjuk. Az ultraperiférikus régiók esetében tényleg oda kell figyelni, és támogatnunk kell ezeken a területeken a fejlesztést. Aztán hát a gördülő járművek kapcsán is fontos azt végig gondolnunk, hogy nagyon sokszor ugye a régiók azok, amelyek eset, ezeket meg kell vásárolják, a köz tehát a közlekedés megszervezése érdekében a tömegközlekedést támogatandó. Ezért gondolom azt, hogy a jövő heti találkozónkon minden bizonyal megszületnek majd a javaslataink, és nagyon ambiciózusnak kell lennünk a régiók támogatásában. Köszönöm szépen. Ja, és bocsánat, még hozzá tenném, hogy a regionális repterek kapcsán szintén oda kell figyelnünk erre a kérdésre, és nem szabad kizárni ezeket, hanem támogatnunk kell őket, azért, hogy ezek a repterek megkapják a finanszírozást, és ne az unión kívülről érkező cégek kapják ezeket a támogatásokat. Erre oda kell figyelni. Köszönöm, Rövodálon asszony. Akkor november 15-én fogunk erről szavazni a szakbizottságban. De hát addigra minden bizonyja, már meg lesznek a kompromisszumok. Köszönöm. És hát az államvasutakhoz képest mi inkább most jól teljesítettünk, korábban vagyunk a tervezett időpontnál. Nem tudom, hogy itt van-e a számvevőszéki képviselő, vagy ha nem, akkor folytathatjuk a következő napi rendel. A gyorsvasutak témája következik. Donc je remercie. Köszönöm szépen Szilnak, hogy eljött a számbevőszéktől. A megtérülésről és a fenntarthatóságról fog nekünk előadást tartani. Gondolom ez egy izgalmas, fontos téma a mai témáink kapcsán is. Annál is inkább, mert ez egy aktualitás általában. Önné a szó. Ön dönti el, hogy mennyi ideig beszél. Van időnk. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Hát teljes mértékben megfelelünk itt a nagysebességű vonatoknak, nagyon megelőztük magunkat időben, ezért megkezdhetjük az előadást. A High Speed Railről fogok beszélni, a legfontosabb ajánlásokra fogok kitérni. Tion úr is a, majd még további magyarázattal fog szolgálni. Miért végeztük el ezt a vizsgálatot? A költségvetés szempontjában vannak itt kockázatok, főként a gazdaságosság, a hatékonyság, illetve a hatásosság szempontjából, gazdaságosság szempontjából elmondhatjuk azt, hogy magas költségek jelentkeznek. A hatékonyság tekintetében vannak költségátlépések, késedelmek, késedelmes üzembehelyezés, és a hatásosságot azt korlátozza, hogy célokat nem sikerült elérni, a közmi mérleg javítását nem sikerül például elérni a közlekedés területén. Ezen kockázatok mellett az EU eszköz felhasználása 2000, illetve 2020 között nagyon fontos volt. Az Európai Unió 23,7 milliárd eurót fektetett be a magas, a nagysebességű sínhálózatba, és plusz még 4,4 milliárdot a közlekedés irányító rendszerekbe, ezen nagysebességű hálózatokon. A legtöbb eszköz a megosztott irányításból ö, ö, ö, fakat láthatjuk ezen a diagramon is ezt a megosztást, hogyan osztodott el a különböző tagállamok között. Spanyolország szinte a felét kapta 11 milliárdot. Spanyolországon van Kína után a leg, legtöbb nagysebességű vasúti vonal. 10 nagysebességű hálózatot elemeztünk, négy határokon átnyúló összekapcsolást is megvizsgáltunk, és megvizsgáltuk 2000-2013 között az EU által finanszírozott projekteket. Ez 5000 kilométernek felel meg, vagyis 50%-ának a nagysebességű hálózatoknak. A még készülőben lévő hálózatokat is megvizsgáltuk, és láthatjuk itt a dián is a zöld színnel jelölt területen voltak azok az országok, ahol vizsgálatot folytatunk, Németország, Ausztria, Portugália, Németország. 84%-a van itt a támogatásnak, tehát elég nagy anya mennyiségre van itt szó. Mit láthattunk a stratégiai tervezés, döntéshozatal? Azt láttuk, hogy nem volt reális, hosszú távú tervezés az EU részéről. A terv, amely létezik, az nem egy igazi hiteles elemzésre alapul. Ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság által tervezett megháromszorozása a, ezeknek a hálózatoknak, tehát ez 30 ezerre, 30 ezer kilométerre 2030-re, ez nem elérhető szerintünk. Az Európai Bizottság sem pedig a koordinátorok nem rendelkeznek jogi eszközökkel, illetékességi körrel a döntéshozatalnál a határokon átnyúló projektekről, annak érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyek ebben részt vesznek, azok tényleg megépítik -e a rájuk eső részt. Ez azt jelenti, hogy nincs igazi EU nagy sebességű hálózat, csak egy nem igazán hatásos patchwork van a, ezen hálózat tekintetében, nemzeti szakaszok vannak. Ez ahhoz vezet, hogy rossz a nemzetközi kapcsolat, a nemzetközi összekötetés nincs, európai többletérték. Két példát mondanék ezzel kapcsolatban, hogy ezt jobban megértsük, hogy miről is gondolunk itt. Az első példa München-Verona szakaszt, illeti itt van a Brenner hágó is. Különböző prioritások voltak az építésnél, különböző tervezési időszakok voltak a tagállamokban, és emiatt a teljes folyosón szűk keresztmetszetek alakultak ki, amelyek még 50 éven át tartani fognak, arra is gondolni kell, hogy 2020-ig Ausztria, Olaszország esetében 8,28 milliárd eurót kapott. Portugália, Spanyolország a másik példa. Itt Madrid és Lisszabon adkoztak létre egy nagysebességű vonalat, 430 millió eurót adott az Európai Unió erre. A vizsgálatunk során 2017-ben, 16-ban azt láthattuk, hogy megkezdődtek a portugál oldalon a munkálatok. A spanyol oldalon 6 kilométerre a határtól viszont leállították a munkálatokat, láthatjuk ezt ezen a képen, tehát nincsen határokon átnyúló um, nagysebességű vasúti hálózat Madrid és Lisszabon között. Nincs egy egységes hálózat, hanem csak nemzeti hálózatok vannak. Ajánlásaink is vannak. Az Európai Bizottságnak azt javasoltuk, hogy reális, végrehajtható, hosszú távú tervet készítsen, koncentrálva a határokon átnyúló szakaszokra. Az Európai Uniónak a szabályozói konkrét lépéseket meg kell tennie, át kell dolgoznia a, a transzeurópai hálózatokra vonatkozó rendelkezéseket, hogy egyfajta mag folyosó jöjjön létre, és a Connecting Europe Facility rendeletben sokkal erősebb végrehajtási eszközökre van szükség az Európai Bizottság szemmel annak érdekében, hogy a jelenlegi kötelezettségeket, amelyek ebből a rendelkezésből fakadnak, ezeket meg lehessen gyorsítani. Szerintem a jogi alapokat itt javítani kell. Úgy gondolom ezzel valami kis előremozdulás már van itt. Hadd tegyek a második részre, amikor a projektek végrehajtásáról van szó, akkor itt is voltak hiányosságok, nem volt eh, megfelelő a minőség, az igazi igények értékelésénél, nem a építési döntéseket a tagállamok hozzák meg, és néha politikai döntéseken alapulnak ezek, és nem pedig megfelelő költséghatékonysági elemzéseken. Ez emiatt nem hatékony az eszközfelhasználás, és ez nem, hogy kivétellen, hanem inkább ez a szabály, amit láthattunk, és erről még beszélni fogunk. Számos késedelem volt az építések során, néha tíz évre rúgtok ezek, tíz, öt esetben a tízből előfordult ez, sőt a Milánó Velenciában a 18 év volt a késedelem. 25 milliárd euró plusz költség volt, ez 8% az eredeti becslésnek, ezek nem eh, hatottak ki közvetlenül módon a költségvetésre, ezek főként a nemzeti költségvetésekre hatottak ki. Azt is láthattuk, hogy a nagysebességi vonalak infrastruktúrája, és ezt tudjuk igazolni, nagyon drágák ezek, 25 millió euró kilométerenként az ára ennek az értékelt szakaszokon. Azt is láttuk, megvizsgáltuk azt, hogy mennyi a költsége az egy perces út megtakarításnak, és percenként a költség 90 millió euró, az elég impozáns arány, és ezeket is figyelembe kell venni a politikai vitákban. Mit láthattunk még? Azt, hogy az átlag sebesség ezen nagyon gyors összekötetéseknél csak 25%-kal a alacsonyabb, mint a... Csak 25 ezeket érik el a legmagasabb kapacitásnak, tehát nem feltétlenül van mindenhol szükség ezer nagy sebesség összekötetésre, tehát óriási megspórolási lehetőség van. Itt a már meglévő átlag szakaszokat fel lehetne másképp újítani, és így az igényeket lefedni. Olaszország például erre pozitív példa a trieste velence vonal, azután, hogy átdolgozták az eredeti tervet, javításokat összközöltek, és több mint 7 milliárd eurót tudtak így megtakarítani, és csak 10 perccel több így a menetidő. Tehát 5,7 milliárdot takarítottak meg ezzel, szerintem ezek sokat jelentenek, sokat mondanak mindenről. Tehát nem mindig kell ez a nagyon drága, magas, nagysebességű vonal. A következő ajánlásaink vannak itt. Az Európai Bizottságnak bizonyos kritériumokat kell meghat, megadnia a társfinanszírozás esetében. A stratégiai projektek kellenek, amelyeknek elsőséget kell élvezniük, az eszközöket arra kell felhasználni, hogy tényleg versenyképesség alakuljon ki, és nem utolsó sorban a bejelentett eredmények elérését is előre definiálni kell. Határokon átnyúló építési eljárásokat egyszerűsíteni kell, főként a pályázati kiírások esetében, ezek nagyon komplikáltak és sok időbe tellenek, és központi pontokat kell létrehozni, úgynevezett egyablakos megoldást, hogy a különböző formalitásokat kezelni lehessen, itt is lehetne még javítani. A harmadik részre szeretnék rátérni. Itt az állampolgárok perspektívájával foglalkoztunk, milyen fajta szolgáltatást nyújtanak eh, mindezek az állampolgárok számára a menetidő tekintetében, az árak, a foglalások esetében. Azt láthattuk, hogy természetesen, ami a nagysebességű összekötetést illeti, ezek tényleg gyorsabbak, mint az átlag vonat, de kevésbé gyorsak, mint a repülőgép, viszont azt láthattuk, hogy ezek, ha elérhetőek, ezek a magas, gyors, nagysebességű összekötetés, sokkal versenyképesebbek, hiszen ezek azonnal a városkozomba érkeznek. Láthattuk, hogy probléma van a jegyek kiadásánál, ez sokkal nehezebben megy, mint a e, légi szektorban, tehát itt van még mit e, bepótolni a vasúti szektornak, és a pontosság esetében is e, van mit javítani. Ezek olyan aspektusok, amelyek fontosak az állampolgárok számára, és itt nincs semmi megfelelő standard elérve. Azt javasoltuk a bizottságnak, hogy a vasúti szektor támogassa abban, hogy megoldásokat találjanak arra, hogy legyen egy egységes elektronos, elektronikus jegykiadás, és a nagysebességű szakaszokat ebbe bele kell vonni, és nagyon fontos, hogy az információ szolgáltatása az állampolgárok számára jobb legyen, például a pontossággal kapcsolatban. Tehát mindez, ami már létezik a és területen, léteznie kell a vasútnál is. És most rátérek az utolsó területre, a fenntarthatóság és a hatékonyság ellenőrzése nincs megfelelő költséghatékonyság, nincs megfelelő fenntarthatóság a befektetések esetében, amiután elkészítek ezek a nagysebességű vonalak, sokkal alacsonyabb az utasok száma ezeken a szakaszokon, és a benchmark alatt van a, ez. 9 millió utas évente egy szakaszon ezt várnák el, és azt láthatók a vizsgálataik során, hogy 50%-kal ez alatt van az arány. Ez nagy kockázat, az EU társfinanszírozási eszközök, amelyeket itt használtak, itt 2,7 milliárd euróról van szó, ezt nem hatékonyan használták fel, tehát nem azt az eredményt hozta, amit vártak. Megvizsgáltuk azt is, hogy ezek a vonalak milyen területeket vonzanak még meg, a 14 ellenőrzött szakaszból 9 esetében a potenciális utasok aránya nem volt eléggé magas ahhoz, hogy tényleg fenntartható eredményeket érjenek el. Ezt kockázatnak látjuk, túlságosan sok befektetést tettek, aminek nincsen gazdasági hatékonysága. Azt is láthattuk, hogy nincs interoperabilitás a határokon átnyúló nagysebességű vonalakon, 11 ezer nemzeti E, e, előírás van, pedig 2010 óta vannak európai ajánlások, hogy technikai karbantartási ellentéteket fel kell oldani. Nincs közös rendelkezés e, a göldülékeny verseny számára határokon átnyúlóan, tehát meg kell állnia a vonatoknak a határon, Olaszország, Ausztria között, Spanyolország, Portugália között, és amit így nyernének egyébként a gyors összekötetés által, ezt elveszítik. Tehát ezeket az akarlákat le kell küzdeni. Szeretném elmondani, hogy a sínek használatának elszámolása túlságosan komplikált, nincs szabad hozzáférés a piachoz minden tagállamban, Franciaországban, Spanyolországban láttuk ezt, és nem egyformák a versenyfeltételek a különböző közlekedési módok között az, aztán itt van az, hogy sem az okozó elvét, sem pedig a felhasználó elvét nem veszik megfelelően, megfelelően figyelembe. És az utolsó három ajánlás következik, amit a bizottságnak intéztünk. A bizottságnak minden jellegű akadályt, technikai, adminisztrációs akadályt le kell küzdeni, ez interoperabilitást akadályozza. A bizottságnak jobban figyelembe kell venni a tagállamokban a megterülést, azt, hogy az EU előírásokat jobban betartsák, és az Európai Uniónak a különböző közlekedési módok közötti versenyt erősítenie kell azáltal, hogy olyan elveket dolgoz ki, amelyek jobban figyelembe veszik a külső költségeket minden közlekedési mód esetében, Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ennyi lett volna az én előadásom. Szívesen megválaszolom a felmerülő kérdéseket. Eh bien, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Azért ez eléggé érdekes volt. Vin van de Kamp kapja meg a szót. Monsieur le Président. Elnök úr, köszönöm szépen hollandul fogok beszélni. Sorry, ihre Deutsch war so schnell. Annyira gyorsan beszélt németül, hogy nagyon nagy kihívás volt önt követni. De most hollandul folytatom, ez mindenkinek jobb. Voorzitter, dan... Elnök úr, köszönöm a szót. Már korábban is elmondtam azt, hogy az európai számövő széket úgy látom, mint a az mi elnőzőnket, nagyon szép terveket készítünk, de néha kapunk néha elemzéseket a számövőszéktől, és ez igazából mértékben segíti a munkánkat. Hét darab kérdésem lenne. Az első kérdésem, én mindig úgy gondoltam, hogy a tenté folyosók a nagysebességű vonalak esetében is mérvadóval. Úgy tűnik, hogy valamit félreértettem. Azt hittem, hogy ha egy tenté folyosón van valaki, akkor high speed vonalként is elfogadják azt, De az a benyomásom most, hogy különbözőképpen gondolkodnak erről, tehát mi itt a helyzet? Második kérdésem, elnök úr, ez a nemzeti hatóságok bevonásához kötődik. Én értem azt, hogy a tenti hálózatokat nem mindig követik a nemzeti hatóságok, nem mindig fogadják ezt el. Nem furcsa ez egy kicsit? hiszen itt milliárdokról van szó, és hogyha a nemzeti hatóság ezt elfogadja, akkor ez eléggé aggasztó. A harmadik kérdésem arról szól, és ami benne volt az önök jelentésében is, hogy nem kell feltétlenül nagysebességű vonalakat kiépíteni. Hogyha a már meglévő vonalakat javítják, akkor ez is sokat segíthet, sőt néha a magas sebességű vonalak igazából presztis projektek, és ezek esetében a bizottságnak azt kellene javasolnia, hogy ne foglalkozzanak ezzel. Talán a bizottság tud erre valamit majd mondani. A negyedik kérdésem, elnök úr, az a beleszólás jogáról szól. Nagyon modern az, hogy minden egyes állampolgár beleszólhat egy ilyen projektbe, de ez óriási késedelemhez vezethet. Nem lenne lehetséges -e az, hogy az állampolgárok egy kicsit beleszólási jogát struktúrálnánk, azt nem merem mondani, de mégis megteszem, sőt, egy kicsit korlátoznánk. Ezt tudom, hogy Kínában minden másképp történik, de ők azért eléggé hatékonyak. Lehet, hogy tiltott kérdés ez, de mégis felteszem ezt. Aztán, elnök úr, igen, megdöbbentő az, hogy 2010-ben 11 ezer nemzeti szabályozás létezett, és 2018-ban még mindig 11 ezer nemzeti szabályozás van. A 7 év alatt mi történt tehát? Riké úr. Aztán a szabályozókról. Elnök úr, nem az erre a szabályozó? Akkor mi az erre a feladata ebben az összefüggésben? Azt hittem, hogy ők is segíthetnek az irányításban. És végezetül a francia nagysebességű piac megnyitása. Ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? Mert ha jól tudom, a franciák még mindig eléggé zárva tartják piacukat, és ezt meg kellene nyitni, ez volt az eredmény a negyedik vasúti csomagnak is. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Vanderkamp úr. a Szender asszony kap szót. Eh, Köszönöm szépen. Igen, volt már a, mm, erről az anyagról eh, egy eszmecserénk, és hát az osztrák számbevőszéki tag nagyon hasonló, nagyon kritikus hangvételű jelentést írt már a Brenner alagútról, és én azt hiszem, hogy azóta nagyon sok minden változott, mert hát most, és ráadásul főként a párizsi megállapodás fényében, tükrében az után gyakorlatilag mindenhol európai vasúthálózatban gondolkodunk, nem csak az, az utasszállítás, hanem az áruszállítás kapcsán is. Én azt gondolom, hogy ez sokkal jobb, mint a közúti szállítás, vagy a teher repülőgépek alkalmazása. Minden esetre világos az, hogy a nagysebességű vonatok sokkal hatékonyabbak és rentábilisabban működnek, mint a repülőjáratok, legalábbis Spanyolországban ez minden bizonyal így van. Ezen kívül engem érdekelne a számvevőszék véleménye azzal kapcsolatban, hogy ön vajon miért utasítja el eleve a nagysebességű vasutakat, minden bizonyal a Brenner vasút miatt van ez így. Nos, hát ugye Európában a széles nyomtávú vasút, vasúti közlekedés a jellemző. 15-30 perces autóút az más jelent, mint egy egyórás autóút. Nem igazán látom, hogy a kettő között ön miért von párhuzamot, amikor ez teljesen más jelent. 390 eurót ö, takarítunk meg minden egyes óra alatt. Nem tudom, hogy ez alatt pontosan mit értett, ezt kérem, hogy fejtse ki részletesebben, és végül pedig, amikor 11 ezer ö, szabályról beszél. Ez egy spanyol vicc egyébként. Minden esetre a négyes vasúti csomag kapcsán nem tudom, hogy figyelembe vették-e mindazt a munkát, amit a parlament és a tanács végzett, és pont az egyszerűsítésre vonatkozott mindez a határátkelő helyeken való gyorsabb átmenet érdekébe. Köszönöm. vagy jutó. Eljutó asszony, köszönöm nem is annyira kérdés ez, hanem inkább néhány meggondolás, megfontolás, megjegyzés. Ha jól értettem, akkor önök bizonyítottnak látják azt, hogy nem mindig szükséges a nagysebességű vasút, és hogy azok az elmúlt években végzett tanulmányok, amelyek a TEN 10-es hálózatra vonatkoztak, ezeket ugye magas tehát gyorsvasút hálózatként képzeltük el eredetileg, és hát önök most ezt felül akarják vizsgálni a legtöbb esetben, mert hogyha kevesebb, mint 50 a van csak az eredetileg tervezett utasoknak, tehát az utasszám ez 50%-kal alacsonyabb, mint azt terveztük, akkor gyakorlatilag a vártnál sokkal kisebb a kihasználtsága mindennek. Hatalmas beruházások történtek már, és még várnak is ránk. Hát azért ezeket valamivel alá kell támasztani, és én azt hiszem, hogy konkrétan az ár ö, érték arány magas kell legyen az emberek számára, Fontos ez, hiszen mondjuk egy egyperces per, tehát egy perc megsporolására 90 millió eurót költünk, hát ezt nem tudom, hogy hogy lehet megmagyarázni az embereknek. Nem is érthető ez, ezt az emberek nem fogják elfogadni, ez nem értékes eléggé. Vagyis a kérdést talán a következőképpen kellene megragadni, milyen más jelentések, tanulmányok támaszthatnák alá azt, hogy a magas, tehát a, a gyorsvasút hálózattal kapcsolatban a jövőben hová kívánunk lépni. És vajon esetleg felül lehet-e vizsgálni az egész rendszert? Bulc képviselő, amikor a hármas mobilitási csomagról beszélt, akkor beszélt arról is, hogy esetleg figyelembe lehet venni olyan új igényeket, amelyek aktuálisabb értékeléseken alapszanak, és talán meg lehet változtatni az egész megközelítést a befektetésekkel kapcsolatban. Tehát akkor most mi következik? Mi a következő lépés? Köszönöm. Grazie Presidente. Anch'io una domanda. Nekem is lenne egy kérdésem, és néhány megjegyzésem is. Én Friuli Venecia Giuliából érkeztem, és ön valóban a Triest-Velence hálózatról is beszélt. Hát persze, ennek azért vannak gazdasági előnyei, de hát az emberek nem igazán szeretik ezt ott nálunk mert kicsit kizárva is érzik magukat ebből a rendszerből. És ráadásul a fluiditás is megtörik, mert ahol nincsen gyorsvasút, ott más fajták maguk a vonatok is, és hát Velencében ez meg is törik, úgyhogy ez egy kicsit sajnálatos, mert a rendszer fejlesztése szempontjából is ez problémás. Ráadásul ez egy határvidék, a gazdasági szempontokat figyelembe kell venni, de ön mit gondol arról, hogy a konnektivitás és a hiányzó a kapcsolódási pontok szempontjából mik a hátrányai ennek? Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy amikor repülőgépek is ugyanazon a nyomvonalon repülnek, akkor tulajdonképpen megkettőzzük a hálózatot, de hát a közlekedésnél ugye inkább szolgáltatásáról beszélünk, és nem csak kereskedelmi szempontokat szabad figyelembe vennünk. Persze tudom, hogy ez nagyon absztrakt kérdés, de nem lehetne talán figyelembe venni azokat az előnyöket is, amelyek a környezethez kapcsolódhatnak, mert hogy, hogyha hatékony a rendszer a gyorsvasútaknál, akkor a kibocsátás csökkentés mentén is lépéseket teszünk, hiszen kevesebb autó közlekedik azon a területen. Ezen kívül. Ami az utasszám csökkenését illeti, hát ez nem biztos, hogy, nem, hogy azért van, mert nem elég jó a javaslat, hanem egyszerűen a gazdasági válság miatt nem igazán megfizethető ez az emberek többségének. Ez egy magas minőségű szolgáltatássá vált a helyi közlekedéshez képest. Köszönöm. Köszönöm, de mondta asszony. És ezzel le is zárnám, de néhány megjegyzést én is hozzáfűznék. Az első megjegyzésem az az lenne, hogy valóban az interoperabilitás, a rendszerek összeköttetése és a különböző normák figyelembevétele szempontjából ki kell mondanunk, hogy hát már azért sok minden történt, És azért vannak itt még új elemek is. Az első kérdésem, hogy vajon a globális széndiokszid kibocsátási mérlegekkel kapcsolatban mi az önvéleménye, és mi van az amortizációval. Az amortizáció az infrastruktúra tekintetében hogy néz ki, tehát mennyi idő alatt lehet amortizálni ezeket az infrastruktúrákat, és még mennyi idő után válik rentábilissá a hálózat. Persze ez mindenhol más időt tesz ki, és tudjuk azt is, hogy ez a működési költségekhez is kapcsolódik. Vajon önök éven költségekkel számoltak, vagy pedig az amortizációs költségeket is figyelembe vették, tehát hosszú távon gondolkodtak, és aztán bele számolták még ezen kívül az energia árakat is. Harmadsorban azért bizony vannak itt nemzetközi járatok is, ezek azért csodálatos példák. Mit gondol ön például a Thalysról, vagy olyan franchise rendszerekről, mint az Eurostar, ami hát azért egyrészt nagyon nagy kereskedelmi siker is, de mm, az emberek is nagyon szeretik ezt. Egyébként én ezt személy szerint is így gondolom. Még egy kérdés. Mi a kapacitás a gyorsvasutakkal kapcsolatban a 200 km per órás szakaszok, illetve a 300 km per órás szakaszok között milyen különbség van, és erről készültek-e kalkulációk. És ezen kívül pedig köszönöm szépen, hogy azért felhívják a figyelmet arra, hogy hol vannak a nehéz pontok, vagy csomópontok, jó lenne, hogyha az interoperabilitásra jobban odafigyelnénk, mert hát a legnagyobb sikeres projektek mindig a transnacionális projektek voltak, mind Franciaországban, mind az Egyesült Királyságban. Spanyolország sajnos egy kicsikét ugye a Pireneusok miatt el van zárva. Hát reméljük, hogy itt is majd javul a helyzet, de szerintem azért majd még lesznek itt is előnyök. Köszönöm szépen, sok kérdés hangzott el, kérem a válaszokat. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Valóban jó sok kérdés gyűlt össze, remélem, hogy meg tudom őket válaszolni, tehetségem szerint. Egyes kérdése persze szerintem inkább a bizottsághoz szólhatnának Más kérdések pedig technikaiak, és majd itt a szakértő kollégát fogom megkérni, hogy ő válaszoljon rájuk. Igen, itt van a bizottság képviselője is, majd megadhatjuk neki a szót. No. A tenté csatornákról vagy koridorokkal kapcsolatban majd a kolléga úr beszéljen, ami a nemzeti hatóságok hozzáállását illeti. Hát igen, furcsa, hogy egyes országok nem akarnak csatlakozni a koridorokhoz, folyosókhoz, miközben erről már korábban megállapodásokat írtak alá. És ö, miért kell az, hogy a bizottságnak kelljen végrehajtási jogosítványokat adni olyan dolgokra, amelyeket a tagállamok már egyszer elfogadtak, aláírtak. A Connect Europe Facility-t elfogadták, megszavazták. A nemzeti projektek kell, ha egybeesik, akkor jól működnek a gyors vasutak. Ha határokon átnyúló projektről van szó, akkor mindegyik tagállam húzza a nyakát, oda kellene hatni, igen, ezt az EU-nak kell megtennie, valahogyan ösztönzőkkel meg. Ami a meglévő projektek alakulását illeti, sokszor prestízs projekteké alakulnak ezek. Ugye 46 projekt van itt ebben a táblázatban, és ha nézem, ugye Velence, Triest óriási pénzbe kerülő projektekkel 10 percet takarítanak meg. Tehát mondjuk 500 millió euróba kerül minden perc, minden megtakarított perc. Ez túlzás, ez hülyeség. Olaszországot, hát Németországgal, ha összevetjük, erre viszont senki nem törekszik, mind a két ország lassítja a közös projektet miközben annak meg lenne értelme. Ami az egyes projektek elmaradását, lelassulását, megvalósulásának alakulását illeti, ez ugye nem annyira szabályozási kérdés, megint csak tagállami politikai akarat kérdése. De itt nem csak negatív történetek vannak, Nyilván például a környezeti hatástanulmányokat el kell végeztetni. Aztán vannak nagy távú időben, térben nagyon bonyolult kérdések, a zajvédelem, a, a kilakoltatás, a porszennyezés. Tehát ezek között nyilván egyensúlyt kell teremteni, világos, tehát nem minden áron építjük és akárhova ezeket a koridorokat, de hát a jogállamiság rendszerében ezek lassan zajlanak. Ami az egyablakos ügyintézést illeti, na az viszont jó lenne, hogyha a határokon átnyúló projektek esetében működne egy ilyen. A világ legnagyobb vasúti projektjei eleve nem nálunk épülnek, de Európában a kicsi és nagynak tűnik, és húzzák az istángot az osztrákok, az olaszokkal, és itt tovább az utolsó ellenőrzési körben is ugye mindig hát azt látjuk be, hogy sok nemzeti szabály is van, és ezek gyakran ezek a nemzeti szabályok tesznek be a nagy projekteknek az interoperabilitás megvalósításának. Hát, hogy ebben aztán milyen szerepe lehet a kollégának, a kolléga szervezetének, ezt majd válaszolja meg ő. A negyedik vasúti csomag kapcsán én utaltam a veszélyekre. 87 projektnél van olyan, hogy 10 évnél is hosszabb késedelmet már most kérik a tagállamok, és akkor ha ezt meg is kapják, akkor majd 2050 vagy 35-ben fog megvalósulni egy projekt, aminek már meg kellett volna valósulni nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani. Ugye vannak jogszabályok, vannak aláír szerződések, és 10-20 évvel késleltették a tagállamok a saját projektjeiket. Szender asszony kérdésére. Az osztrák számvevőszéknek volt egy jelentése, és ezt ismerem, és egyet is értek vele, hogy ahol csak lehet, kettős ellenőrzést hajtunk végre. Mindegy, hogy most pozitív vagy negatív ö, eredménye van ezeknek. Ilyen nagy projekteknél a nemzeti és az EU-s számvevőszék is külön vizsgálatot végez, és aztán összevetjük az adatainkat. Ö, de ezzel együtt ez egy takarékos eljárás. Összességében nem negatív a hozzáállásom, ez nem, nem igaz, ahogy önök mondják. Elsőre lehet, hogy így tűnt, csak hát az, az első paragrafust kiemelném, amivel én nagyon egyetértek, angolul olvasom. Safe, flexible and environmentally sustainable mode of transport. It brings environmental performance and socio-economic benefits, which can support the EU's transport co and cohesion policy objectives. And, and, and. Nagyon is egyetértek a célek, célokkal. Ez az én felelősségem, hogy, hogy ezek a célok érvényesüljenek, ezt próbálnánk vizsgálni ezt én nagyon-nagyon a sajátomnak tekintem. Pont ez a probléma, hogy ezek nem nagyon valósulnak meg. És ha megnézzük a vasúti meg a légi közlekedést, összehasonlítjuk őket, és lebontjuk ezeket az egyes nagyvárosokra, hogy mikor versenyképes mondjuk Madrid-Barcelona között a gyorsvasút, és mikor nem, a repülőhöz képest, az viszont egy szakmai kérdés. De sok esetben tényleg az van, hogy ha megvalósulnának a határokon átnyúló projektek, akkor meg lenne az added value, a hozzáadott érték, és ezt én nagyon szeretném, csak pont erről van szó, hogy a tagállamok megépítik a saját kis nemzeti szakaszukat, és blokkolják az egy összekötést. Ez a botrány. Ezért mondom, hogy nem beszélhetünk még hálózatról, egy ilyen széttöredezett rendszer van, amelynek egyes szakasz, szakaszkái működnek, de egyébként hát nem működik. És a 390 millió megtakarítás adát, adatát tudom, hogy ön honnan veszi, de ezt én nem említettem ugyan. Az átlagérték 90 millió, és a négyes táblázat van, és a 38-as cikknél a Stuttgart-München szakaszon ö, van ez a magas érték, az átlagérték 9 millió, és mind a 10 ellenőrzött, nem határokon átnyúló szakaszra vonatkozó konkrét pénzügyi és ö, tartalmi elemzés ö, itt össze van hasonlítva. Ez látható, átlátható az abszolút számoknak nincs értelme, de ha összehasonlítják őket, akkor beszédesek. Hogy állítólag 11 ezer szabályt kell betartani, ezt majd a kollega úr kommentálja, ha megegeli elnök úr. Hogy mikor indokoltak ezek a beruházások, nem értettem pontosan a kérdést, hogy ez kritika vagy kérdés. Az összbenyomásunk alapján az, összbenyomásunk az, hogy nem látjuk azt, hogy rendszer szerű lenne a fejlesztés, és nem tudjuk a költséghatékonyság elemzéseket kiterjeszteni az egyik országról a másikra. Teljesen más metodikára épülnek ezek, más, ugye Brenner eh, út kapcsán az utolsó ilyen elemzés volt 2007-ben. Azóta nagyon sok minden történt. Az, a költségek növekedtek, a határidők kitolódtak, tehát a költséghatékonyság elemzéseket folyamatosan és hatékonyan kellene végezni, ez a tagállami számvevők kötelessége lenne. És igen, rá szabad kérdezni, hogy van-e értelme, ugye ez a Velence-Triesz szakasz iszonyú drága és nagyon kicsi előny eredményekhez vezet. Ezeket kéne valakinek kívülről látni és láttattatni. De mondta asszonynak, ön is pont ugyanezt a szakaszt emelte ki, itt van előttem, hármas táblázat. Ezt le kellett, hogy írjuk. Nem tudom, hogy még milyen ö, hátrányokkal járhat a, a tovább építés, a, a még tovább fokozása a projektnek, de vegyük észre, hogy jó, tehát lehet, nyilván vannak ennek előnyei, hogy egy kevésbé e, e, fejlett régióba visz valamilyen gazdaságot, de e, a gyorsvasutatnál ez pont nem a helyzet, ezek átrobognak a régiók fölött, és a helyieknek nem sok hasznot hoznak, úgyhogy ez megint egy hamis érvelés. ami pedig, hogy átfedés van a légi közlekedési csatornák és a vasúti koridorok között, hát sajnos igen, ez is igaz. Japánban sokkal ö, integrálsabb fejlesztésről beszélünk. Jó, itt tudom, hogy a válság miatt is széttöredezett lett az európai rendszer. Japánnal nem tudjuk összehasonlítani. Ott ugye egy országról beszélünk, és más nagyságrendek vannak, sok milliós nagyvárosok, Kyoto, Tokio. De nálunk kisebbek a városok, a távolságok, a polgárok viselik a költségeket, sok ország között kell osztozkodni, szóval más a helyzet. de ezek végül is mindig politikai döntések lesznek, hogy melyik jogos és hasznos és értelmes, és mi mondhatjuk a magunkét a számvevők, hogy szerintünk mi az, ettől még a helyi közérzet vagy közgondolkodás lehet teljesen ellentétes, és erre nincs hatásunk, de arra meg sajnos ugyancsak nincs hatásunk, pedig erre kéne, hogy legyen, hogy hosszabb távú legyen legalább a tervezés, és nem csak ilyen adhok kirakat projekteket csináljanak a politikusok a saját újraválasztásuk érdekében, a polgárok valódi érdekeinek megfelelően. És akkor még nem beszéltünk ugye a teherforgalomról, de az a három fővonal, amit ellenőriztünk, mindenhol azt láttuk, hogy jóval a 9 millió alatt volt, két-három millióról beszélhetünk, és a gazdaságosságot semmilyen számítási módszer szerint nem tudtuk kimutatni. Még ami az interoperabilitást illeti, ha elnök úr megengedi, akkor a mellettem ülő kollégának adnám át ezt a témát. gazdasági ellenőrzést nem végeztünk olyan értelemben, hogy hozzá hasznot a projekt, vagy sem. Tehát még ideig el sem jutottunk. Korábban ilyen elemzés volt a légi vonatkozó, mi most csak a potenciált, a, a catchment area-kre vonatkozó potenciált mértük, próbáltuk mérni, benchmarkokat alkotni, de az egyes vonalakat nem elemeztük költséghatékonysági szempontból, mert ugye a, a költségleírás, a recesszió, a kamatok, ezek már, már bonyolítják a képet. De igen, vannak pozitív példák. A Eurostar például egyértelműen ö, sok gondon ment át, sok ö, többletköltséget okozott, de ez végre egy országokat összekötő vonallá vált, a Madrid-Barcelona, a Párizs-Strasbourg, a Róma-Torino szakaszok is jól működnek, noha belföldiek, tehát ezeket jól kitalálták és, és értelmesek. Lehet ezt látni minden részletbe való belemenés nélkül, hogy vannak jó projektek. amelyek megfogható célokat követnek és valósítanak meg, mások pedig beleragadtak valamilyen politikai ö, akaratba, vagy annak hiányába, vagy elszámolták magukat, vagy kiderült, hogy a keretkörülmények nem, meg a, nem alkalmasak, nem jó helyen vannak az állomások. Kiderült, hogy egy projekt esetében úgy helyezték el az állomásokat, hogy, hogy mint meghosszabbította az emberek utazási idejét, mert amíg elmentek az állomásra és onnan haza, összességében hosszabb lett az útjuk, mint hogyha autóval mentek volna. Szóval ezek sajnos hát szomorú történetek. Tisztelt Hölgyeim és Irim, ami az, a sebesség növekedést illeti, az ötös függelék tartalmaz erre vonatkozó adatokat itt vannak a pozitív példák is, tehát nem vagyok én teljesen negatív, hogy melyik szakasz mennyi időmegtakarítást hozott az utazóknak. Például a Madrid-Barcelona az egy szép. Az ugye a gyors vasútnak is fékezni is kell, meg, meg gyorsítani is kell, tehát nem végig 300-al fog menni, de de azoknak a vonalaknak van értelme, ahol a vonat legalább az idő 70-80%-ában tényleg gyorsan tud menni. A rövidebb szakaszok csak drágák, de nem hoznak időmegtakarítást. Jó, elnök úr, ha megengedi, akkor a kollégámnak átadnám a szót ő az ellenőrzés osztály vezetője. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Luke I'm the lead auditor for, uh, for this uh, transport. Köszönöm szépen. Számos uh, ilyen ellenőrzést végeztünk már más esetekben is, nem csak a most esetében. Mi, mielőtt kitérnék a kérdésekre, hadd köszönjem meg az együttműködést a bizottságnak. Nagyon jó volt az együttműködés az Európai Bizottsággal, nagyon szakmai jellegű volt, nagyon jó volt, nagyon profi módon zajlott az audit, és nem volt semmilyen fajta meglepetés egy fél részéről sem ezen kívül. Egyértelművé kell tenni azt is, hogy a Serik is azt elmondta, hogy pozitív üzenettel kezdhetjük. Egyetértek azzal, hogy néha a pozitív üzenetek eltűnnek a kommunikációs politikáinkban, de fontos az, hogy kiemeljük ezeket. Pontosan ezért ezzel fogjuk kezdeni, ez a lényeg. Tényleg azt kérem, hogy olvassák el részletesen ezt a jelentést, hiszen általában az ördög a részletekben rejlik. A harmadik pont az az, hogy eh, nagyon jó volt az együttműködés a bizottsággal, abban az értelemben, hogy az ajánlásainkat jól fogadták, és ezt elő is terjesztették a következő jogakotásban és a CEF2 javaslatban, a streamlining javaslatban is nagyon sok ajánlásunkat belefoglalták. Összességében ez hasznos, ami a jövőbeli javításokat, illetve a teljesítmény tekintetében. Fandenkamp úr néha érdekes eh, kérdéseire, hogy válaszoljak. A tenté koridorok eh, nem foglalják e magukba a tagállamokat, és nem kéne nekik ezt alkalmazni. Persze, hogy benne vannak, és persze, hogy alkalmazniuk kell a szabályokat. Senki sem kényszeríti őket arra, hogy Brüsszeltől pénzt kérjenek. Tehát igazából meg kell osztani egy kicsit ezt a nemzeti szuverenitást, ez a lényeg itt. Beszéltünk erről tanácsi szinten is, és azt kérdeztük, hogy ez egy terv, vagy egy politikai cél. Hogyha mindenki egyetett azzal, hogy ez egy terv, akkor ezt úgy kell végrehajtani, ahogy azt elterveztük, 2030-ig meg kell ennek valósulnia. Néha, sőt, sok esetben azt látjuk, hogy ez nem fog megvalósulni. Az első ajánlás az az volt, hogy legyünk reálisak, és ezért a tervet módosítani kell, hogy reálisak maradjunk. Ezen kívül kellenek eszközök a bizottság számára arra, hogy ezt végre is lehessen hajtani. Ezek a fő pontok. Legyen -e egy kínai eljárás, hogy tényleg beinduljanak-e a dolgok. Szerintem egy kicsit talán javítani kellene a jelenlegi helyzeten. Nagyon sok esetben blokkolhatják a, az eljárást, nagyon hosszadalmas a folyamat néha, és ez az egyablakos javaslatunk csökkentheti eh, a problémákat. Nem tudom, hogy 2010-ben 11 ezer szabály volt-e, de most ebben az évben ennyi van. Ezt nem csak a, a számvészék mondja, hanem a bíróság, a bizottság is, az ERA is elvégzi a munkáját, de nem túl gyorsan. És talán emiatt van az, hogy az eljárás, a folyamat is ennyire hosszadalmas. Csinálunk valamit, igen, beszélünk velük, interjúkat készítettünk velük, nagyon sok részlet, tehát láttunk, hogy most mit tesznek, viszont rendkívül lassúak, ezért azt javasoltuk, hogy ezt gyorsítsák fel egy kicsit. Ami a francia nagysebességű vasúti piac megnyitását illeti, illetve a negyedik vasúti csomag, nemrégében volt egy új fejlemény, Macron elnök hatalomra utása után megpróbáltak valamit javítani, nem csak azért, mert a francia számvevőszék is kimondta azt, hogy óriási adóság van, és ezt eh, le kell dolgozni. Ez része a teljes folyamatnak, rengeteg időbe telik ez. Ez majd valamikor megvalósul, de jelenleg nagyon gyors ütemben sokat költünk a nagy sebességre. Ami az osztrák bírósági döntést illeti, nem is hallottam erről igazából. Én, én az auditor vagyok, én csak az adatot végzem el. Küldtünk embereket Ausztriába, Németországba, Olaszországba is, tehát én tőlük kapom a visszajelzést ezektől a kollégáimtól, én nem ismerem ezt az osztrák jelentőst, és mi úgy végezzük az auditot, ahogy annak lennie kell, módszertani szempontból. Bizonyíték volt arra, hogy Németországból kiindulva nincsen semmilyen fajta terv, nem hajlandóak az északi tengelybe befektetni, míg az osztrákok már építkeznek Olaszország irányába, itt is Olaszországban is megkezdték a munkálatokat. Nem tudom, hogy ez rossz kommunikáció volt-e, vagy a koordináció hiánya, de nem koordinálták az időbeli végrehajtást. Ugyanezt láthattuk Portugália esetében, és nem kezdett meg az építését a nagysebességi vonalnak, addig, amíg le nem ezt az auditot hajlandó Hasonló a helyzet a baszk oldalon Spanyolországban. Franciaország sem teszi azt, amit betervezett a bordói vonalon. Tudjuk, hogy vannak hagyományos vonalak is, de mégiscsak ez lenne a nagysebességű hálózat. A negyedik vasúti csomag, erről beszéltünk, a spanyol vasúti hálózat szólunk-e valami negatívat erről, nem. A négyes függelékben leszögeztük azt, hogy Spanyolországban a legmagasabb a társadalmi fejenként, de hát ennek van is oka, hiszen a spanyolok teljesen új hálózatot építenek ki. Jelenleg, hogyha megnézzük az indikátorokat, a fejenkénti kilométert, az utasokkénti kilométert, akkor eléggé alatta vannak a célnak, de ez nem meglepő, hiszen ezek új vonalak, tehát nem, nincs mihez hasonlítanunk ezt. Ami a kapcsolatok hiányának költséget jelenti, azt láttuk, megvizsgáltuk azt, és a 23-as lábjegyzetben azt a tanulmányt idézzük, amelyet 2015-ben adtunk ki, a, mely arról szólt, hogy mi lesz az áramnak, hogyha nem épül meg a nagy sebességű vonal kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy ha nincs ilyen kapcsolat, csökken a, a hálózatnak a hatékonysága is, és ez a lényeg itt, vannak olyan részei a hálózatnak, amelyek gazdasági szempontból nem túlságosan érdekesek egy adott tagállam számára, hiszen nincsen közvetlen gazdasági hatás, de hogyha ezt összekötnénk, akkor lenne egy hálózati hatása, és ez az egész kérdés, az egész elgondolás emögött. Nagyon érdekes ez a tanulmány, amit a 23-as lábjegyzetben megemlítünk. Megnéztük a környezetvédelmi hatásokat, és a 17-es lábjegyzetben van ez benne. környezetvédelmi szempontból ez sokkal hatásosabb, erre mutatunk rá. Vannak sikerek ezen vonalak esetében, ezeket meg is neveztük, megpróbáltunk benchmarkot létrehozni. Például a Párizs, Brüsszel, a Párizs, Amsterdam adatokkal nem rendelkezünk. Tudjuk, hogy vannak olyan részek, amelyek működőképesek, mások nem annyira ez így van. Amit megpróbálunk ezzel a jelentéssel elérni az az, hogy túlságosan sok pénzt adunk ki bizonyos fajta hálózat részekre. Ezen kívül nem mindig vagyunk képesek megmutatni azt, hogy ez egy tényleg átgondolt jó döntés, amit meghoztak. A végrehajtás gyakran költséghatékonysági hiányokat mutat, és még egy dolog, amit ki kell emelni, nem csak, hogy eh, hatékonytalan az infrastruktúra, de maga a szolgáltatás is nem hatékony. Ha visszamegyünk ahhoz, hogy nincsenek bizonyos fajta szolgáltatások, vannak olyan vonalak, amelyeken van már verseny, Olaszországban több vonal van, több vonat van, több szolgáltatás, más tagállamban nincs ilyen lehetőség, ez kár, hiszen eh, ezekbe az országba befektetünk, és most itt abba is hagyom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és végül pedig szeretném megadni a szót a bizottságnak, és azt hiszem, hogy itt azért van jó néhány kérdés, amin el kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Thun úr, Erik úr, köszönöm szépen a beszámolókat. Az Európai Bizottság nagyon örült a mai számvevőszéki jelentésnek és az ajánlásoknak is teljes mértékben támogatjuk a bizottság, a szembevőszéket abban, hogy jól költsük el a közpénzeket, ugyanakkor szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a hosszú távú ö, szabályokat ö, és megfelelő szí- finanszírozást ö, a számvevőszéki ajánlásoknak megfelelően hajtottuk végre. A TEN-10 egy hosszú távú stratégia, egy átfogó a hálózatról, van itt szó 2030-as és 2050-es céldátumokkal. Másodszorban pedig ezzel együtt az Európai Parlament támogatása mellett közlekedési folyosókat alakítottunk ki, európai koordinátorokat hoztunk létre, és az európai finanszírozási eszközök közül a Connecting Europe Facility felhasználásával hajtjuk ezeket végre. Az Európai Bizottság már most is azon dolgozik, hogy azonosítsa, hogy hogy tudjuk a számvevőszék ajánlásait megvalósítani a New Connecting Europe Facilities és a Smart 10-10-es javaslatokban ez már tükrözve van ez a gyorsvasút hálózat és a TEN-10-es hálózatok kapcsán is igaz, és még további kettő javaslatot fogunk előkészíteni ennek kapcsán. Ennyit az ajánlások végrehajtásáról, és most pedig néhány kérdésre szeretnék választ adni. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy nagyon is megvalósítható a gyorsvasút hálózat fejlesztése, de ehhez időre van szüksége. A 2030-as célok igenis reálisak. Természetesen a tanács, az összes érintett fél, a parlament és a tagállamok együttműködésére van szükség. A 200 plusz is egy közép, közepesen gyors vasút, amit meg lehet valósítani, például a Rail Baltica, vagy más lengyel projektek tekintetében a 200-250 km per órás sebességű vonatokra gondolok, akár a Bécs-Linz útvonalat is említhetném ebből a szempontból. Aztán természetesen mindezt összhangban tesszük a negyedik vasúti csomaggal is, és 2019-ig dolgozunk ezen a szabályo, ezeken a szabályokon, hiszen addigra ugye kivezetik a nemzeti szabályokat. Aztán vannak itt speciális határon átnyúló projektek, és ön is utalt arra, hogy ezek jó projektek, Párizs, Brüsszel, Amsterdam, London és Köln együttműködését kiemelte ön is. És valóban én is azt gondolom, hogy nagyon is hatékony a munkánk. Persze ez nehéz, ezek a legkeményebben végrehajtható a projektek, de továbbra is odafigyelünk erre. A Brenner projekt 2026-ra lesz kész, és ez is részenként vagy szakaszonként kerül majd átadásra. Az Alpokon való átjutás az interoperabilitás garantálása szempontjából nehéz feladat, tehát itt alagútépítésre van szükség, és ami pedig a portugál, spanyol vagy a spanyol-francia összekötetésről van szó, itt is tárgyalások folynak, az érintett tagállamokkal, hogy mind a két, tehát a határ mind a két oldalán folyanak az építkezések, és hát reméljük, hogy ebben is nagyon is hatékonyak leszünk komolyan vesszük a számvevőszék ajánlásait, és hát reméljük, hogy a tanács és a parlament támogatásával mm, áramvonalasított jobb eredményeket tudunk majd elérni. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen. köszönöm szépen, és köszönöm Havér úrnak is. Már befejeztük. Le van fejezve? Nincs befejezve. Elnök úr, én nagyra értékelem Reuters úr optimizmusát, de nem hagy engem nyugodni Németország, főként Bajorország, ami a Brenner belépőjét illeti. Voltunk ott Michael Kramerrel, és még néhány más kollégámmal együtt, és valóban az osztrák-olasz rész az már épül, de Rosenheimben, ön is ott volt, elnézést, elnézést, vannak szép képek is erről, a narancsága ruhánkban, úgy néztünk ki, mint mintha kubai fogok lennénk, de Rosenheimban semmi nem történik. Kíváncsi lennék, ez most szeretném, hogyha Reuters úr ennek is utána nézni. le Na, akkor most itt befejezzük. Nyilván egyébként így is sokkal több idejük volt, és időnk volt erre a témára, mint amennyit eredetileg gondoltunk. Jó, vannak itt még problémák, bőven lehetne ezekről még beszélni, ezek a leglátványosabbak, de így is nagyon érdekes volt, hogy betekintést nyertünk ezekbe a problémákba, értjük jobban hogy mi hiányzik, milyen koherencia a határokon átnyúló projekteknél. És a számbevőszék már egy ideje ezeket mondja egyébként, a magas sebességű vasutakkal hát gond van, azt látjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Alors, nous, nous allons maintenant parler. Most akkor az európai összekötésekről beszéltünk. A javaslatok benyújtását tudjuk. Itt van a kolléga úr, akinek téma kapcsán most meg kell szólalni? Akkor meg is akkor megadjuk a szót az előadónak, és utána pedig a kollégák kérdezhetnek. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy bemutassam a különböző szeffel kapcsolatos ajánlattételi eljárásokat. Nyilván az eredmények a második 2017-ben befejeződött szakasz eredményei és a 2018-as alapján tudunk bármit mondani. A 2018-as persze még csak most kezdődött, de amit lehet tudni, elmondanék a, a, a CEF pénzek végrehajtásáról. Alors, euh, quelques mots pour rappeler le fonctionnement du blending. Donc, euh, il s'agit d'une subvention. Na, a blendingről beszélnék, hogy mi is az a blending, mint pénzügyi eszköz. az egyfajta támogatás. 39 projekt írt, írtunk ilyet alá, 12 hónapra finanszírozási szerződést. Ezek a régiók vagy projektek garanciát kapnak arra, hogy megkapják ezeket a pénzeket, hogy a hiteleiket majd ki tudják fizetni. És ha 12 hónap alatt ez tényleg teljesül, akkor az előfinanszírozás is folytatódhat. Az első blending eredményei 39 projekt 1 milliárd euró értékben megvannak, mindegyik szerződést aláírták, aláírtuk, és sok projekt már be is fejeződött. A blending második fázisáról van a szó, ennek a sajátosságairól a második mobilitási csomag kapcsán beszélnék röviden. Volt egy cselekvési terv alternatív üzemanyagokra vonatkozóan, és a legjobb pénzügyi támogatásnak ez bizonyult, hogy a blendinget kibővítjük, 350 millióval megfejeljük, innovációra és még 115 millió pedig klasszikus finanszírozás keretén belül. Egy milliárd euróra kaptunk támogatható pályázatot, aztán ebből 600 millió lett, és ahogy már mondtam, összességében 350 költött el eddig, és 404 milliónyi projekt részt vizsgáltunk belső vizsgálattal, ebből az összesen 1,8 milliárdból. Hogy milyen e-, elvek alapján választottuk ki a megvizsgált projekteket, Hát nyilván az volt a célunk, hogy a második blending fázisát az alternatív üzemanyagoknak ö, értékeljük, tehát főleg ezekre a projektekre koncentráltunk. 35 kiválasztott projektből 26 teljes körül megfelelt a kívánalmaknak, 252 millió értékben. Két olyan projektet is beválogattunk, ami a tengeri autópályákkal kapcsolatos volt, de itt is van alternatív üzemanyagokra vonatkozó elképzelés. További egyéni projekteket is megnéztünk a üzemanyagfejlesztési témában. Részben ezek klasszikus projektek voltak, mások meg olyanok, amelyek már az első brandingben is részt vettek. Különösen a vízi utak vonatkozásában találtunk érdekes adatokat. Itt egy-egy konkrét projektet mutatnék be. Az összes projekt benne van egyébként ebben az anyagban, és a, a honlapunkon is elérhető, hiszen ezek nyilvános adatok. Csak néhányat emelnék ki, elektromos mobilitási projekt és folyékony földgáz kombinált alkalmazása, egy komplex projektben, töltőállomások fejlesztése, nagy kapacitású töltők és klasszikus töltőállomások, bu buszok és tehergépjárművek számára négy koridorban. Ez egy integrált közös projekt volt. Itt sokféle megoldást kellett integrálni egymással. Négy tagállam működik itt egyet, együtt 12 milliós az összköltségvetés. Egy másik projekt, az megint csak folyékony gáz terminál létrehozása a tengeri autópályákkal összhangban. Sok hasonló projekt van egyébként Európában, hogy a folyékony földgázt hogyan lehetne okosabban szállítani, felhasználni, anélkül, hogy persze helyi szennyezést okoznának ezek a terminálok. Itt speciális kikötői berendezések beszerzésére irányult a projekt, illetve megépítésére. Ez is multimodális projektnek tekinthető, mert egy átrakó is épült a tehergépjárművek, hajók között egy állomás. Ez egy 11,8 milliós projekt volt. A hidrogén meghajtású buszok projektje pontszerűen valósult meg, még az első blendingből, úgyhogy ezek ne nagyvárosi projektek legyenek, ez volt a követelmény, hogy kiépüljön a hidrogéntöltő állomások rendszere mobil és statikus állomásokkal, és egy olyan buszflotta, amely ezeket igénybe véve kizárólag hidrogénnal megy. 40 milliós volt az össztámogatási eszköz a CEF-ből, az összekötési eszközből, de összességében majdnem fél milliárdba került a fejlesztés biológiai cseppfolyósított gáz csatornák építése, illetve teher szállítás komplex projektje. Ez egy innovatív projekt volt, mert nem csak ö, biogáz alapú üzemanyagról van itt szó, ami újdonság, hanem egy leasinges tehergépjármű park beszerzését is támogatta a projekt, mert az ilyen gépjárművek sokba kerülnek, és beszerzésük nehéz, drága, de nélkülök nem működne a projekt. Tehát új ö, gazdasági, pénzügyi konstrukciót kellett találni, a leasingen belül a felhasználók a leasingdíj részeként használhatják a töltőállomásokat is. Ez hat tagállam csatlakozott, ahogy látható. Ennek áruszállítási vonatkozása is van. 25,5 millió ba kerül ez a CEF-nek, és az összbekerülési költség 127 millió. A Cezár programról beszélnék még. ...290 millió volt az előzetes költségvetés a belső elemzések alapján. A kiválasztási eljárás után ebből véglegesült gyakorlatilag ugyanennyi, bár nagyon sok pályázat volt. Azokat a projekteket támogattuk és emeltük ki, amelyek szakmailag legjobban megfeleltek a Cezár alapcéljainak. 2018-ra vonatkozóan 450 milliót ö, irányoztunk elő ilyen fejlesztésre, ennyi a rendelkezésre álló pénz. Most október 24-ig lehet benyújtani még a pályázatokat. Ezek prioritásait persze összhangba hoztuk a harmadik mobilitási csomaggal, ami a digitalizációra, a biztonság fejlesztésére, a közúti biztonság fejlesztésére és a multimodális közlekedés fejlesztésére irányul. Ezt a CEF Telekommal és a kiberbiztonsági projekttel párhuzamosan működtetjük mert a közlekedés biztonsága a kiberbiztonsággal is nagyon szorosan összefügg, hogy a közlekedési szolgáltatók számítógépes rendszerei mennyiben védettek. Tehát érdemes a Telekom projekttel összhangba hozni a közlekedési projektet. Végül pedig a 2019-es tervekről beszélnék, amelyek 2018. decemberétől megnyíló programok lesznek. A CEF rendelet alapján a globális hálózatra kell költeni a pénzek egy adott részét, és főleg a határokon átnyúló szakaszok fejlesztésére. Ez a, itt látható cross-border sections. Erre a célra 65 milliót irányoztunk elő, főleg a tengeri kikötők fejlesztését jelenti ez a határokon átnyúló fejlesztés. Sok ország ...nak csak tengeri határa van egymással, és itt is kell összekötés. Kisebb érték határig, 35 millió értékig pedig a vasúti zaj szint csökkenést akarjuk támogatni, részben meglévő projektek folytatása, a folytatása a cél, részben esetleg 19-20-ban induló új projektek, amely részben a gödülállomány korszerűsítését jelenti, részben pedig olyan új szakaszok megépítését, elkerülő szakaszok megépítését, amelyek elkerülik az emberi ö, településeket. Mm. Itt ugye ez sokkal egyszerűbbé is teszi a rendszert, mert nem kell az összes költséget megindokolni, hanem egy forfé alapú a rendszert alkalmazunk. Természetesen a kocsiknak jó állapotban kell lennie, úgyhogy sokkal egyszerűbb a rendszer a kedvezményezettek számára, és hát ez mindenképpen egy olyan megközelítés, amit majd megpróbálunk más területeken is kamatoztatni. És mindez elvisz bennünket egy olyan helyzethez, ahol a költségvetés végrehajtása a CEF támogatások tekintetében a következőképpen néz ki. A teljes rendszer 2018-2019-re nézve a támogatások a különböző programok tekintetében megvalósultak teljes mértékben, és 95%-ot már ki is utalták a kedvezményezetteknek, tehát a jelenlegi portfólió a támogatások tekintetében 95%-át teszi ki a CREF költségvetésének, és ahogyan önök is tudják, ezt éves rendszerben dolgozunk, Úgyhogy évről évre haladunk, a költségvetési kifizetések tekintetében most 45%-on vagyunk, és ami a, pont, a teljes kifizetést illeti, itt az előfinanszírozás, illetve a végső összegek kifizetése 20%-át teszi ki a teljes portfóliónknak. Most itt a végéhez is érek a felszólalásomnak, ahogyan történt már rá utalás, még lesznek más tevékenységeink is, de ezeket most már az újraprogramozás, tehát a use it or lose it keretében fog megvalósulni, és ez főként az jövő év elejére jelent majd módosulásokat. 2020-ra tudjuk majd optimalizálni a CEF kifizetéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék, átadom a szót a képviselőknek. Fim van de Kamp következik. Elnök úr, lehetne-e még a 2018-as diát még egyszer látni? A 2008-as felhívás diáját. Vannak ebbe átlagos projektek, és menjünk lejjebb még. Még, még. Ez az, igen, köszönöm. Maar mijn vraag is... A kérdésem az az, én értem, hogy, eh, és ez az első kérdésem, én értem, hogy itt csak a digitalizációról, az közötti közlekedésről, közle- közötti biztonságról és a multimodalitásról van szó. Más projektek ebben nem tartozhatnak bele, ez az én kérdésem. A második kérdésem, elnök úr, a legutolsó dián, mikor kezdődik a use it or lose it? Még egyet tovább? Itt. Én úgy értelmezem, hogy a CEF transport 20%-át eh, fizetik ki, mikor kezdődik a Use it or Lose it. 2020-ban, 29-ben, vagy ez függ a projektektől, mikor kezdődik a Use it or Lose it. Aztán elnök úr. Én tudom, hogy két blending felhívás van két milliárdos és egy 200 milliós. Én azt hittem, hogy csak egy, egy milliárdos blending felhívás volt. A CEF 2018-ban ez egy átlagos fel, ez az egy felhívás volt, vagy, vagy valamit kihagyta? Ez lenne a harmadik kérdésem. Köszönöm szépen. En dank voor de presentatie natuurlijk. És köszönöm persze az előadást is. Hát Madame Ayala Ayala asszony. Sí, para entender mejor... Hát vannak itt olyan projektek, amelyeket jobban szeretnék látni, vagy érteni. Egyes ezek közül északi mediterrán ö, ö, folyosóként apostrofálják, közben kiderül, hogy az északi tengernél vannak. Tehát lehet, hogy az átnevezés, ezek a nevek, ezek nem mindig pontosak, lehet, hogy inkább északi koridoroknak vagy folyosoknak kellene ezeket nevezni, mert mondjuk Kopenhága és Riga között azért földközi tengerű vagy mediterránról beszélni kicsit ellentmondásos. Szerintem persze jó lenne ez, de hát azért mégiscsak furcsa. Vannak olyan projektek, amelyeket kamionok, autók, és, illetve rengeteg autó és buszok is megtámogatnak, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy finanszírozunk ezeket a járműveket? Én legalábbis így értelmeztem ezt egyes projektekkel kapcsolatban. Ezt azért jó lenne, hogyha elmagyaráznák, mert vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy nem tudjuk pontosan kik a kedvezményezettek. Lehetséges az, hogy komplett flottákat vásárolnak városi tömegközlekedésre, vagy ez mit jelent pontosan? Hát jó lenne tudni, hogy mit is finanszírozunk, mert hát ezen keresztül azért szerintem lehetne javítani a városi légszennyezésen is. Köszönöm. De mondta asszony. Inesre, nek a kérdésére válaszként azt gondolom, hogy azért nem volt túlságosan déli, hát de, mert nagyon sok projekt van Spanyolországban is. Hát azt látom, hogy itt a Renfe, Barcelona, Puerto Centro, újabb Barcelona, Rave, tehát azért szinte állandóan délen vagyunk. Sajnos nem hallani a válaszokat, mert innen szájál a szender azt, hogy nem mikrofonba beszél. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, ami a 2018-as évet illeti, valójában miután a büdzsé végét jártuk már, ezért nem lehetett általános pályázati kiírást megvalósítani, és aztán így csak egy tematikus felhívást a digitalizációval kapcsolatban, illetve a közúti biztonság és a multimodalitás témájában tudtunk beindítani. Tehát nem volt általános pályázat. Ami a use lúzitot illeti, Nem arról van szó, hogy ez mindenki számára ugyanakkor indul. Ez a projektől függ. És bizonyos projektek decemberbe kezdődnek, és ezekben az esetekben, miután késés vagy csúszás volt, ezért egy kis későbbi kezdést is megengedtünk, de aztán végül is úgy tűnt, hogy voltak olyan esetek, amikor mégsem tudták befejezni a projekteket. Nos, hát ezekben az esetekben azt mondtuk, hogy viszont látásra sajnos ez így nem működik, és hát részben vagy egészben vissza kellett fizetniük ezeknek a kedvezményezetteknek a pályázati összegeket és hát ezt újra fel tudtuk használni. Persze itt kritikus tömegre is szükség volt, és ezért is ilyen csoportokba adtuk ki a felhívásokat, és a most, illetve mondjuk 2019 tavaszáig befejeződő projektekkel kapcsolatban nagyon sürgős volt eldönteni, hogy mit teszünk, befejezzük, adunk hosszabbítást, vagy, vagy mit teszünk. És persze voltak közbe olyan projektek is, amelyek mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben járnak le, és ezeket 2019-ben kell legkésőbb véglegesíteni, mondjuk 2019 tavaszán hogy a, hogyha módosításra van szükség, akkor még vissza lehet szerezni a pénzt, mondjuk 2019 végéig, és még ki tudjuk használni egy új, hasznos, használható pályázatra ezeket a pénzeket. Mert az egy dolog, hogy visszaszerezzük a pénzt, de hát megfelelő implementációs időt is ki kell adni a, projekt, a, a finanszírozott projektek megvalósításához, és 2023-on nem mehetünk túl. Tehát nem lehet túl későn pályázatokat kiírni, úgyhogy 2020 valószínűleg az utolsó év a nagy pályázatok beindítására. 2020-ban ezeket meg is kell kezdeni, mert akkor 2019-ben lehet ezeknek a finanszírozásáról dönteni. a finanszírozás a buszok tekintetében, hát ez nem örökérvényű, persze vannak olyan projektek is, amelyekben vannak flották, busz, városi buszflották és így tovább, de azért mi csak azt finanszírozzuk, ami mondjuk egy rendes dízel busz ára és egy hidrogénes vagy más technológiákat alkalmazó, tiszta technológiákat alkalmazó buszok költségek közötti különbség. És ennek a 20%-át, tehát ennek a különbségnek a 20%-át támogatjuk mi. Tehát ez csak egy kis szelete a támogatásnak. 20%-a az árkülönbségnek. A legtöbb esetben legalábbis ez így van. Minden esetre az ilyen projektek esetében ugye infrastruktúrát is finanszírozunk, de voltak olyan projektek, ahol a flották modernizációs költségeit így álltuk. Természetesen a társfinanszírozás alapján megvannak azok az adatok, amelyek amelyek azt mutatják, hogy a, mire van szüksége az adott vállalkozónak, és ilyen szempontból mi plafonértékeket is beépítettünk. Wim van de Kamp? Még van időnk, van még két kérdésem. Az első kérdés. Láttuk a blending számokat, 1 milliárd euró, és aztán 320 millió. Aztán a blendinek lesz egy ilyen megtöbbszöröző hatása, és az EKB hogyan vesz részt ebben a projektben? Az EKB-ból jön a többi finanszírozás, vagy a közbankokból, az állami bankoktól? Ez az első kérdésem. A második kérdésem, a holland sajtóban két hete volt egy írás elnézést. Nem az LKB-ről e van szó, hanem az EBB-ről javítja az elnök. Lehet, hogy rosszul folytatok engem, de a, a befektetési bankra gondoltam. A holland sajtóban volt egy olyan hír, több mint 200 millió eurót a jelenlegi MFF-ben nem használtak fel a kohéziós országok. A CEF is benne van ebbe, vagy ehhez ennek semmi köze? Uh, well, thank you. Uh... Köszönöm szépen a költségvetésről. Az első blending hírás 1 milliárd értékben történt meg. 39 projektre elfogadás, aláírás működött. Amikor a második mobilitási csomagot is bemutattuk, szerettük volna ezt kiegészíteni egyfajta pénzügyi támogatással, és ennek a leggyorsabb módszere az volt, hogy fenntartjuk a blendinget, csak második fázist vezetünk be, 350 millió értékben, és mivel volt kis rugalmasságunk, összességében az egy és a kettő blending fázisok ugye 1 milliárd 400 milliónyit tettek ki. De kik itt a finanszírozó szervezetek? Nagyon nyitott a dolog, nem csak a beruházási bank vesz részt, per ő a fő partner sok projektben, bizonyos esetekben FC garanciával, de a projektek nagy többségét mégsem a beruházási bank finanszírozza, hanem nemzeti beruházási bankok, vagy kereskedelmi bankok akár. És a kedvezményezett választhatja meg, hogy milyen típusú az a preferált ö, pénzszervezet. Ami a felhasználatlan pénzeket illeti, ez az fel nem függ össze. Nálunk százszázalékos a pénz felhasználás, nálunk nincsen felhasználatlan összeg. Köszönjük! Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltak, köszönjük előadásaikat. Egy kicsit hamarabb befejeztük, és köszönjük a tolmácsoknak is, hogy most is rendelkezésre álltak. Most kivételesen nem túlhúzzuk az ülést, hanem hamarabb fejezzük be. November 7-én, vagy 5-én találkozunk újra.